nem lesz szükséges az, hogy reformokat hajtsanak végre, hiszen ennek a morális hatásai majd láthatóak lesznek. Klute kolléga. Ja, danke schön.